tanácshoz intézett szóbeli választ igenő kérdésre, az Egyesült Államok Szenátusának a kínzás CIA általi alkalmazásáról szóló jelentéséről szóló állásfoglalás nyomon követése címmel. Oké. Okay. Jako pierwszego będę prosił o zabranie głosu przedstawiciela Rady, a więc... Most pedig a tanács képviselőinek szeretném megadni a szót már jó hagyománynak bizonyult ez a mai napon, úgyhogy Bert Kenders úr parancsoljon. Uh, Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselők! Ahogy önök is tudják, az Egyesült Államok fontos partnere az Európai Uniónak a terrorizmus elleni harcban. Azt hiszem mindannyian azt is tudjuk, hogy nagyon komoly agályok merültek fel, és nézeteltérések bizonyos terrorizmus ellenes politikákat, illetően az, Európa, az Egyesült Államok részéről. Már régóta nagyon sok témával kapcsolatban felmerült ez, hiszen nemzetközi emberi jogi normákat sértettek bizonyos intézkedések. Tehát nagyon sok minden felmerült, és komoly aggályok az Egyesült Államokkal szemben. Fontos kiemelni, hogy most már ugye 2016-ot írunk, és Obama elnök úr a CIA programot ö, ö, hivatalosan leállította néhány nappal csak azután, hogy ö, átvette az elnöki feladatokat. Mindenfajta kínzást és embertelen bánásmódot betiltott, illetve az úgynevezett előre haladott kihallgatási módszereket és fogvatartásokat. Mi elmondtuk Obama elnök úrnak, hogy ezek nem felelnek meg a mi értékeinknek, és nem az emberi jogokat támogatják. A nemzetközi jogot, az emberi, a nemzetközi humanitárius és menekült jogot tiszteletbe kell tartaniuk. Csak akkor tudunk megbírkozni a terrorizmussal, ha az alapértékeinket képviseljük. Az Európai Unió ugyanis elítél minden kínzást, bármilyen körülmények között ezt ki akarja írtani az Európai Unió belül is és világszerte. Ez egyik prioritásunk. A kérdésben található program évekkel ezelőtt megszűnt, és Obama elnök úr most már ö, olyan módszereket alkalmaz, amelyek sokkal, amelyek sokkal közelebb állnak a miénkhez, és ami már nem a, az úgynevezett ö, fejlettebb kihallgatási módszerekhez ö, hasonlít. A négyes cikk értelmében ö, minden tagállam saját szuverén ö, hatásköre a nemzetbiztonság Értem tehát aggájaikat bizonyos mértékig, hogy a tanács az állásfoglalásukban megfogalmazott ajánlásokat nem követte nyomon, egész egyszerűen, mert az Európai Uniós szerződések értelmében a tanácsnak ehhez nincs kompetenciája. Ez kielégítő helyzet? Nyilván nem. Én, mint európai, szégyellem magam, hogy Ilyen gyakorlatra sor került a múltban európai területen, és a tanács nevében ugyanezt a szégyenérzetet képviselem ma. De a tanácsnak kompetenciájának megfelelően a szerződések értelmében kell eljárnia. Azonban ezzel még nincs vége a történetnek, és biztos vagyok benne, hogy a bizottság is fel fogja emlegetni saját kompetenciáit. Ez azonban nem azt jelenti, hogy azok a tevékenységek, amelyeket egyes tagállamok képviselnek, és hogyha még jogtalanok is, nem esnek vizsgálat alá. Az EU alapvető emberi jogai és a nemzetközi emberi jogok is erre köteleznek minket. Nagyon fontos, hogy a CIA titkos berepüléseiről is véleményt alkossunk. Az EU területén legalábbis egy döntés született, a többi nyomozás még nyitott úgyhogy megvan a szilárd keret. A tanács szeretné ennek a teljesen szilárd keretnek a politikai aspektusait is kiemelni. Nyilván a bíróságoknak kell az ítéletet meghozni. A továbblépés nagyon fontos, hogy biztosítsuk annak érdekében, hogy teljes mértékben tiszteletbe tartják az emberi jogokat a terrorizmus ellenes intézkedések mind az EU, mind a, a tagállamok szintjén. Ami eddig történt, nem szabad, hogy valaha is újra megismétlődjön. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm szépen. Miniszter úr. Most pedig megadom a jelentéstevő Ábrecht képviselőnek a szót 5 percre. Köszönöm szépen, elnök úr, elnézést a csúszásért. Az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása a terrorizmus elleni politikának a lényegi része, és többször elítéltük a CIA titkos fogvatartási, illetve eh, átadási programját, amelynek során többször sérültek az emberi jogok, például kínzást alkalmaztak, illetve lealacsonyító és eh, embertelen eh, bánásmódot, valamint megsértették a eh, Tolonc egyezményt is. A nemzetbiztonsági politika és a terrorellenes politika beszámoltatható kell, hogy maradjon, és nem szabad, hogy büntetlenül maradjon a az emberi jogok és a nemzetközi jog megsértése. A különleges átadások, illetve a titkos fogvatartás, a kínvallatás nem szabad, hogy folytatódjék, csak így tudunk a nemzetközi jognak és az emberi jogoknak érvényt szerezni. Ezek az EU számára fontos szempontok. És a biztonságpolitika, a jogállamiság és ezt igényli. A parlament többször is sürgette a kivizsgálást egyes tagállamok vonatkozásában a titkos fogvatartási és átadási programok körülményének a felderítését szerettük volna elérni. Új elemek kerülhettek elő, illetve láthattak napvilágot a vizsgálat nyomán. Az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága azt közölte, hogy számos tagállamnak a hatóságai, illetve közreműködői együttműködtek a CIA titkos fogvatartása és átadásai során, mégpedig jelentős pénzösszegekért korrupció gyanús ügyek keretében. A Szenátus Hírszerzési Bizottsága szintén rávilágít arra, hogy a kínzással sikerült a nem hagyományos technikákkal megszerezhetetlen információkhoz is jutni. A büntetlenség pedig lehetővé tette, hogy a Nemzetbiztonsági Ügynökség, illetve a titkosszolgálatok amerikai részről általános megfigyelési programot folytassanak. A CIA titkos fogvatartási és átadási programja minden EU tagállamban felülvizsgálandó, illetve a részleteket meg kell állapítani, és kártérítéshez kell juttatni az áldozatokat. A tagállamoknak alaposan ki kell nyomozniuk a titkos börtönökre vonatkozó állításokat, ahol a CIA programban részt vehettek és az összes napvirágra látott bizonyítékot figyelembe véve a tagállamok az illegális fogvatartást, illetve a kínzást el kell, hogy ítéljék, és fel kell tárják a felelősséget, meg kell büntetniük a résztvevőket. A nemzeti parlament illetve igazságügyi vizsgálatok során a tagállamoknak fel kell tárniuk a CIA-val való együttműködést, illetve ennek a dokumentációs eh, hátterét, és gondoskodni kell az emberi jogok megsértőnek a megbüntetéséről. Ami pedig a tanácsot illeti, a tanács elnézést kért az EU intézményeinek nevében az esetleges visszaélésekért, és szándékosan rövidített tanácsi munkabizottsági ülés jegyzőkönyvek születtek meg, amelyet a tanács elítélt. Szintén megfogalmazta a tanács, hogy a tagállamok részvétele a CIA-val való együttműködésben elítélendő. A tanács támogatja, hogy kiderüljön az igazság, lefolytassák a vizsgálatokat a tagállamokban, és hogy tisztázzuk, hogy ki miről tudott, illetve miért felelős az EU. Az elnök arra kéri a felszólalót, hogy lassabban beszéljen. Hogyan került sor a hírszerzési információk megosztására, és hogyan működtek ebben közre a rendészeti szervezetek. Ezek nagyon fontos kérdések, illetve a bizottsághoz intézett kérdésünk, hogy a demokratikus felügyeleti jogával élte az EU terror elleni eh, politikáját vizsgálva a bizottság, és felelősségre kell vonni az esetleges résztvevőket, emberi jogsértését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék megkérni mindenkit, hogy lassítson, hogy a tolmácsok a munkájukat elvégezhessék. Az Európai Bizottság képviseletében Jurová asszony parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Üdvözlöm a parlament erőfeszítéseit, hogy nyomon követi ezt a témát. Nevezetesen az eset álmok szenátusának a kínzás CIA által alkalmazásáról, mert ez komolyan megsérti az emberi jogokat. Egyszerűen nem lehet önkényesen fogva tartani, kínozni, vagy más embertelen bánásmódban részesíteni embereket. Ugyanakkor tudni kell azt is, hogy a nemzetbiztonság nem bizottsági kompetencia. Az alapszerződés nem ad semmiféle kompetenciát a bizottságnak annak érdekében, hogy a nemzetbiztonsági hírszerző szolgálatokat vizsgálja. Az alapjogok kartája pedig csak akkor alkalmazandó, amikor a tagállamok az EU jogot tiszteletben tartják. Végül pedig a bizottság folyamatosan megfogalmazta aggájait, hogy a tagállamoknak részletes, mélyen szántó nyomozást kell folytatniuk a tények feltárása érdekében az áldozatoknak, a sérteteknek pedig kárpótást kell biztosítani. Az európai meg, alapjogi megállapodásra utaltak közelmúltban a bíróság is ami a menekült jogot és a bírósági együttműködést illeti. A CIA program végrehajtása során még nem volt olyan EU rendelkezés, amely az EU és az Egyesült Államok közötti bírósági együttműködésre utaljunk. A kiadatási és a kölcsönös jogi segítségnyújtásról szóló megállapodás 2010. február 1-én lépett hatályba. Ezek tisztázták a jogi kereteit a bírói együttműködésről az EU és az Egyesült Államok között. Akkoriban EU rendelkezések nem szóltak menekültekről, nemzetiség nélküli személyekről, illetve menekült jogot nyújtó körülményekről sem. A 83 per 2004-es, 2005-ös irányelvek ezen eseményeket követően léptek hatályba és kerültek végrehajtásra. Az EU és a tagállamok felépése terrorizmussal szemben mindig meg kell, hogy feleljen az alapvető jogok normáinak. Ami a kiadatási és bírósági együttműködést illeti az Egyesült Államokkal, illetve a terrorizmus elleni rendelkezéseket, teljes mértékben meg kell felelniük az alapvető jogok kartájában foglaltaknak. Köszönöm szépen. E, Köszönöm szépen, biztos asszony. És most következik a frakciók felszólalása. A néppárt az első, Roberta Metzola másfél perc. Għana u namlu l-ġlida tagħna kontra it-terrorizmu ma għandna ninsew terrorizmus ellen fellépve sosem szabad az összképet szem előtt évesztenünk. Észben kell tartani, hogy milyen célt szeretnénk elérni, illetve mit is védünk. Azt az értékrendet, illetve azokat a jogokat, amelyeket Európában fontosnak tartunk, és amelyeket sokszor veszély fenyeget. Ezt nem szabad a terrorizmus ellen harcolva sem szem előtt tartani, hiszen ez az életmódunkat veszélyeztető jogsértési terület. Az európai életmód pedig arról szól, hogy a jogállamiság és az emberi jogok irányítják az életünket ezeket a jogokat meg kell védenünk, és a jogsértések nem igazolhatók. Egy dolog biztos, hogyha kínvallatásra sor kerülhet, akkor mi állampolgárként nem érezhetjük magunkat biztonságban. Fel kell lépni a terrorizmus ellen, de kiegyensúlyozottan az alapvető jogokat figyelembe véve, és a nemzetközi jogoknak, jognak is eleget téve nem tűrhetjük a jogsértéseket. Fokozott erőfeszítéseket kell tennünk a visszaélések felderítésére, kivizsgálására, és ezt is tettük az utóbbi évben, amikor igyekeztünk felderíteni a visszaéléseknek a hátterét. Ugyanúgy, ahogyan a bűncselekményeket kivizsgáljuk, a kínvallatásokat is ki kell vizsgálni, és nem szabad megengedni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most a szocialisták és e, demokraták részéről Tanya Fájon két és fél percre kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Parlamentben már tíz éve szólít szólítjuk fel a tagállamok kormányait a cselekvésre. A szenátus jelentése feltárta, hogy a CIA brutális módszereket alkalmazott a kihallgatások során, és kínzást európai országok területén. Az európai kormányoknak el kell ismerjük, hogy ez nem csupán szégyen, hanem egy alapvető megsértés az európai alapértékeknek. Mindig új és új bizonyítékok merülnek fel. A Libe szakbizottságban a múlt évben Romániát kerestük fel, ahol is hozzáfértünk az az épülethez, ahol a fogvatartottakat őrizték, Litvániában is felkerestünk egy ilyen épületet, nagyon fontos volt tehát az amerikai szenátus jelentése, ebből kiviláglik, hogy a kínzás nem hatékony a terror támadások elleni küzdelemben. Nem lehet indoklás a kínzás mellett. A, meg kell nézni, hogy milyen ö, keményen ítélik el a kínzások felelőseit. Rendszeres ö, emberi jogsértésekre került tehát sor európai területen. Az európai kormányok a nyomozásokat még nem zárták le. Erkölcsi felelősségről is szó van, rendkívül sajnálatos, hogy az adatokhoz való hozzáférés, a szenátus adataihoz való hozzáférés csak a hollywoodi filmipar számára létezik. A civil társadalmi szervezetek, illetve az ügyvédek ezt nem tudták elérni több tucat embert tartanak még mindig fogva Guantanamo-ban. A tagállami nyomozásokat folytatni kell, hogy meg lehessen állapítani a felelősség fokát. Ezen jogsértéseket nem lehet a szőnyeg alá söpörni. Közös felelősségünk, hogy ezen szégyen teljes fejezetét történelmünknek lezárjuk, és biztosítsuk, hogy mindez ne ismétlődjék meg többet. Felhívással fordulok a kollégákhoz, hogy holnap határozottan támogassák a szavazásról az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy betartotta a rendelkezésére álló időt. Most Ujazdowski úr következik az ECR nevében. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Civilizált emberek nem tehetnek mást. Kritizálni kell a, a kínzás, az önkényes fogvatartás és egyéb rendkívüli intézkedések létét. De meg kell őszintén mondanom, hogy ahogy ez most az Európai Parlamentben tárgyalásra került, nem föltétlenül megfelelő a számomra. Először is az Egyesült Államok beszüntette azt a programot, amely további nyomozást tárgyát képezhetnék. Jurova biztos azt mondja, hogy akkoriban nem volt semmiféle EU eszköz, nem volt jogi megállapodás vagy kötelezettség. Az elnökség arra emlékeztet minket, és én is szeretném ezt megemlíteni, hogy ami a nemzetbiztonságot illeti, ez tagállami hatáskör. És a tények feltárása ebbe a körbe tartozik, az egyes tagállamok körébe. Végül az Európai Parlament a közvéleményhez szólhat, hogy mobilizálja a közvéleményt. De van jogunk a szerződések értelmében a nyomozás lefolytatásához? Szerintem nem a tagállamokkal szemben, csak az európai intézményekkel szemben tehetjük ezt. Úgyhogy itt racionálisan kell megközelítenünk te- tevékenységünket. Természetesen nem lehetünk közömbösek olyan tényekkel szemben, amikor teljesen civilizátlan módszerekhez nyúlnak, mint például a kínzáshoz. Azonban nem terroristák vannak itt, mi nem a terroristákról beszélünk. Ők akarják lerombolni civilizációnkat. Nyilván, amikor az emberi jogok megsértéséről van szó, akkor terroristákat nem találunk. De akkor is fel kell venni a harcot velük szemben. Köszönöm szépen. Köszönöm. Invert arcon következik az alde nevében két percben. Parancsoljon. Én tagja voltam a nyomozó bizottságnak a CIA program témájában, illetve a berepüléseket illetően, ez körülbelül tíz évvel ezelőtt volt. Years, you know, why... És mondhatnánk azt, hogy tíz év elteltével még mindig erről beszélünk, miért ugyanazokat a nyilatkozatokat tesszük. Nos, én annyit mondhatok, hogy én sohasem fogok ebbe belefáradni addig, amíg igazságszolgáltatásra nem kerül sor. Persze beszélhetünk arról, hogy volt-e akkoriban jogi keret, vagy hogy itt nemzeti szuverénitásról van-e szó. De az az igazság, nekem az az érzésem, hogy a tanács és a tagállamok ilyen jogi, jogias érvek mögé bújnak. De ezt miniszter úr, igaz az, hogy a nemzetbiztonság csak nemzeti kérdés. Szeretném megérteni azt, hogy miért volt az, hogy amikor a nemzetállamok kormánya úgy emlékszem 2001. októberében közösen döntöttek arról, hogy megengedik, hogy a CIA magy- európai légtérbe szálljon. beszálljon. Akkor kollektíven döntöttek így, most meg mögé bújnak, hogy itt nemzeti hatáskörökről van szó. Ugye itt felelősség kérdéséről van szó, akkor már mindjárt nemzeti kérdésről van szó. Ha akkor a kormányoknak volt bátorsága közösen döntést hozni, akkor most bizony felelősségre kellene tudni őket vonni kollektíven, és nem szabad ilyen érvek mögé bújniuk. nem mondják, hogy ott van a ö, szilárd jogi alap. Nos, a különböző ö, kormányok, külön, független attól, hogy milyen színűek voltak, mindent megtettek annak érdekében, hogy a különböző nyomozást megakadályozzák. Mindent megtettek annak érdekében, hogy ezeket a folyamatokat leállítsák. Ön a szégyen szót említette, nagyon egyetértek önnel. Hát igen, disznóság, hogy tíz évvel az első európai parlamenti jelentés után még mindig erről beszélünk, és ahogy akkoriban mondtuk, olyan, mint hogyha egy falnak beszélnénk. Vagyis senki nem hallja azt, amit mondunk. Nos, addig fogjuk ezt hallani, amíg igazságszolgáltatásra nem kerül sor, semmiféle mentesség nem lett az Európai Unióban, mert Kundesz miniszter úr, ez bizony szégyenletes dolog. Eh, a GUE NGL nevében Mári Krisztin Verzsi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én már én már tíz éve dolgozik a fogvatartás és átadási ügy kivizsgálásán az Európai Parlament a CIA által elkövetett tények felderítése a feladatunk, és közben az érintettek akadályozzák a munkánkat. Az alapvető emberi jogok súlyosan sérültek, és egy idegen ország kormánya, illetve külföldi hatalom előírására történt ez. És a tanács nem bújhat a szerződés mögé. Tehát miniszter úr, le kell folytatni a vizsgálatot, az igazságot akarjuk tudni, mert csak így juthatunk a tények nyomára, így deríthetjük fel a helyzetet, és az áldozatok eh, így kaphatnak elégtételt. A kínvallatást, a kínzást semmi sem indokolhatja. Mélységesen sajnálatos, ami történt, és eh, Obama ugyan megígérte, hogy bezárják a Guantanamo-i támaszpontot, ez nem történt meg, és azóta is ott folytatódnak ezek a tevékenységek. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most pedig emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy a szabályok értelmében kártyás kérdéseket azok kaphatnak, akik a hozzászólók listáján nem szerepelnek. A zöldek nevében Éva Zsúli asszony következik, parancsoljon. Elnök úr, 2017. decemberében az amerikai szenátus egy jelentést hozott nyilvánosságra a kínzásról. Ebben a jelentésben több tagállam is szerepel illegális fogvatartás vonatkozásában, illetve hogy az európai földön 2001-től 2006-ig elnézték a kínzást. Bizony el kell ítélni ezek felelőseit. Ezen tagállamok és európai intézmények semmit tevése elfogadhatatlan nem lehet a mentességet az ilyen emberi jogi sértésekkel szemben elviselni. A frakciók itt a parlamentben arra szólítottak fel, hogy döntsenek az emberi jogok ilyen megsértését illetően, hogy fényt derítsünk az ilyen illegális gyakorlatokra, és szégyen teljes, hogy ebben részt vettek a tagállamok. Az európai intézményeknek biztosítani kell azt, hogy a nyomozás során minden nehézség elháruljon a tagállamok elől. Addig, amíg az igazságra fény nem derül, folytatni kell a nyomozást. Fontos ez intézményeink szavahihetősége miatt is, főleg az Európai Parlamentre gondolok itt, amelynek feladata, hogy megmentse az Európai Uniót. Remélem hogy sikerülni fog. Köszönöm. Köszönöm, képviselőasszony. Az EFDD nevében Ignáció Korráó következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Nos, kollégák, valaki már emlékeztetett erre, hogy ez egy valódi szégyen, hogy elismerjük, hogy 15 év után, miután elfogadtunk egy állásfoglalást itt, egy, itt a parlamentben másfél évvel tettével, még semmi nem történt, egy vizsgálat sem indult. A tagállamok továbbra is a jogszabályi keret mögé rejtőznek, vagy akár az államtitok mögé bújnak. Ez elfogadhatatlan. Igen, akkor, ha elfogadjuk, hogy tagállamainkon belül Romániában, Lengyelországban, Litvániában megtörtént ez, ami az amerikai szenátus jelentésében szerepel, tehát hogyha elfogadjuk, hogy kínzás történt, embertelen, megalázó bánásmód, akkor elfogadjuk, hogy ez bármelyikünkkel megtörténhet a jövőben. Tehát valóban elérkezett a pillanat, hogy emeljük fel a hangunkat, és kérjük, hogy a vétkeseket vonják felelősségre, hiszen ha így folytatjuk, akkor tényleg nem mozdulunk el sem erre. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Most pedig a függetlenek közül Papadikus úr kap szót egy percben. Nos, a vizsgátok eredményei szerint Guantanamo-ban, illetve az USA-ban, valamint az Európai Unió tagállamaiban, tehát ezek a, az események bekövetkeztek, ugyanakkor a felelősöket nem vonták felelősségre. Mindenki ö, mentes maradt a felelősségre vonástól. Az EU általában az emberi jogok őreként szeret tetszelegni, ugyanakkor most az USA-val való együttműködés jegyében a terrorizmus elleni küzdelemben továbbra is folytatódik a kínzás, ezek a represszív gyakorlatok, a CIA-val, az Europol, az Európai Új Parti Őrség valamennyien együttműködnek, hogy a munkavállalókra lesújtsanak, a menekülteket távol tartsák Európától, hogy a monopóliumok érdekeit védjék. Finanszírozták titokban a daesh és a lakosságnak fel kellene háborodnia ezen barbár tettek okán, E, e, e, David McAllister. McAllister képviselő másfél percre kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaim, hölgyeim és uraim. A kínvallatás semmilyen körülmények között nem igazolható, nem indokolható. Én is elítélem az amerikai szenátus által nyilvánosságra hozott kínvallatási módszereket. Az Egyesült Államok kulcs szerepet játszik a terrorizmus elleni harcban, világméretekben, itt Európában is. Tehát közös előny a polgáraink számára az Atlanti-óceán mindkét felén a terrorizmus elleni küzdelem és az alapvető szabadságjogok védelmét szolgálja. A transatlanti partnerek biztonság és terror elleni párbeszéde és együttműködése folytatandó, hogy hatékonyan tudjunk fellépni a terrorizmus ellen, hiszen globális stabilitási problémák sújtanak bennünket, és ezért stratégiai jelentősége van a transatlanti együttműködésnek. Az amerikai szenátus jelentése a CIA kínvallatási gyakorlatáról figyelembe veendő és szem előtt tartandó, és az USA 2000 2009. június 15-én az USA és az EU közös nyilatkozatot adott ki Guantanamo bezárásáról és a terrorizmus elleni harc keretében alkalmazható módszerekről, leszögezve, hogy humánus bánásmódot kell biztosítani, és kerülendő a kémvallatás. Tisztelt képviselőtársaim, nem tehetünk kivételt ez adó. Köszönöm szépen. McAllister képviselőnek a felszólalást, most pedig Ána Gomes kapja meg egy percre a szót. Az Európai Emberi Jogi Bíróság döntése Banna Siri és Juru mellett megszületett. Litvánia, Romániával szemben felfüggesztették. Mi a helyzet Olaszországgal és a többiekkel, a Fájrommal, és további döntésekkel a kínzás áldozatai vonatkozásában. Minden, mindannyian hazudtak az európai tagállamok részéről itt a parlamentben, ami a, ezt a kínzás programot illeti. Sőt, óriási pénzekkel vették meg az együttműködésüket, ahogy december 15-i szenátusi vizsgálat kiderítette. Sőt, ennél még rosszabb, az EU államok mentességet élveznek azok, amelyek felelősek ezért, ezekért a bűncselekményekért. Például Olaszországban titkosságot követtek el, és ezért voltak olyanok, akik ártatlanul kerültek ítélet, akiket ártatlanul ítéltek el, a bűnösöket viszont nem. Abu Omardi Imán ulat elrabolták, kínozták, még ő is azt nyilatkozta, hogy bűnbak. Nálunk Portugáliában Duromba hozó urat védték, aki miniszterelnök volt akkoriban, lezárták az ügyet, és közben elnöke lett az Európai Bizottságnak. Hogyan hihetünk kormányainknak a hatékony terrorizmus elleni harc területén, hogyha összefogtak és bűnösek voltak mindannyian ez ebben a témában. Köszönöm, kérem mindenki tartsa be a rendelkezésére álló időt. Martina Anderson következik egy percben, parancsoljon. Az Amnesty International megerősítette, hogy a Shannon repülőteret Írországban a CIA és az amerikai hadsereg rendkívüli kiadatásokra, repülősekre alkalmazták. Ami a CIA és a Bush kormány által alkalmazott kínzásokat illeti, 14 ír az úgynevezett le, ö, takart fejű emberek nem ö, emberhez méltó ö, elbánásban részesültek. Ö, ötféle módszert alkalmazott a Bush kormány, ö, de nem kaptunk semmiféle bizonyítékot. A 14 írt állampolgárt borzalmas körülmények között hallgatták ki, több százukat még hasonlóképpen kínzott meg a CIA. A jelentéskészítőnek igaza van, ez kínzás volt, a nemzetközi jogot sértette, és ezt nem lehet elviselni. Ez történt Írországban is, a kormányokat is bevonták ebbe, az ártatlan embereket meggyilkolták. Köszönöm szépen!

ízben kerül napirendre ez a pont. Megmutatja ez, hogy mennyire undorodunk a cia ezen szörnyű gyakorlatától, a fulladás szimulálásától és hasonlóktól. Számos kínzási módszerről van itt szó, annális penetráció és a többi soha nem szabad ilyenfajta ö, módszereket elfogadni, és amely tagállamoknak információik van, van erről, azt be kell jelenteniük. Nos, ö, az Európai Unió most már valamennyi információval kellene, hogy rendelkezzen ezen ö, sajnálatos gyakorlatokról. Csalódást keltő, ami az elmúlt években lezajlott, mióta létrejött a vizsgálóbizottságunk. Legyünk most realisták, és nézzük meg a saját hatásköreinket a nemzeti parlamentekben, és nyomon kell követni ezt a történetet a nemzeti bíróságoknál és az Európai Bíróságnál úgy szintén. Lenne még egy kérdésem liberális kollégájámhoz. Nagyon fontos dolgokat mondott a tagállamok ö, nagy felelősségéről. Felteszem tehát a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy a rengeteg liberális frakcióbeli kolléga közül csak egy vett részt ezen missziókon. Elnök, köszönöm, köszönöm. Most pedig jó úr kap szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanácselnöke, tisztelt képviselőtársaim, sok éve folyik a történtek kivizsgálása, és a titokzatoskodás miatt nagyon lassan halad, nagyon nehéz felderíteni, hogy mik a tények, illetve nagyon lassan mutathatunk rá a felelősökre, sőt, még nem is derült fény mindenre. Tehát rajtunk áll az, hogy folytassuk a szubszidiaritás elvét figyelembe véve a megkezdett vizsgálatokat, és ki kell vizsgálni minden igazságügyi lehetőséget igénybe véve, hogy mi történt. Ez nem lehet ugyanakkor egyfajta morális keresztes hadjárat, illetve ideológiai hadviselés tárgya, de fel kell deríteni az Atlanti-óceán mindkét oldalán a történteket. Számunkra különösen aggályos az emberi jogsértés, amely a jövőben is megismétlődhet hogyha nem teszünk ellene, hiszen alapvető érték az unió számára az emberi jogoknak a területe, és meg kell védenünk ezeket a jogokat a tagállamok visszaélése esetében is. Tehát folytatni kell a vizsgálódást, fel kell deríteni, hogy mi történt a múltban, és mivel nem minden részlet tisztázott, a jövőre nézve el kell kerülnünk a hasonló eseményeket, és tiszteletben kell tartani az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Daniel Buda kapja meg a szót. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Az emberi jogok, az alapjogok, az emberi méltóság tiszteletbetartása, a az Európai Uniós politikák minden területén jelen kell, hogy legyenek. Tiszteletbe kell tartani a magánszférát, mindent, ami az alapjogokhoz tartozik. Az EU-nak garantálni kell a szabadságjogok és az alapjogok tiszteletbe tartását, de ugyanakkor állampolgárai biztonságát is. Meg kell erősíteni a kapcsolatokat a terrorizmus elleni harcban közös értékek és érdekek alapján. Ami a titkos fogvatartásokat illeti, illetve a CIA részvételét egyes tagállami gyakorlatban, beindíthat egy olyan folyamatot, hogy a tagállamok fényderítsenek az igazságra és felelősségre vonjanak illetékeseket. De a már beindult jogi folyamatokba nem szabad beavatkozni, tiszteletbe kell tartani a bíróság függetlenségét. Nagyon fontos, hogy ebben az intézményben szilárd bizonyíték alapján nevezzünk meg valakiket, amíg, meg nem, amíg eredményt nem tudunk felmutatni. Köszönöm. Leftis, Notis Marias. Máriász képviselőnek adom meg a szót a spontán hozzászólások keretében. Köszönöm, elnök úr ítéljük el a kínzás gyakorlatot a CIA részéről Guantanamo-ban és más területeken az illeges fogvatartást, ez az emberi jogok megsértéséhez és szörnyű kínzásokhoz vezetett. A titkos fogvatartás a CIA részéről az elrabláshoz vezetett és embertelen magatartásokhoz bíróság eljárás lefolytatása nélkül. Nem lehet indokolni a kínzást semmiféle módon, akár esetlegesen azon módon sem, hogy a terrorizmussal kapcsolatos információk megszerzése volt a cél. A büntetlenség lehetővé tette a CIA szemére, hogy továbbra is megsértse az emberi jogokat. Az EU-nak el kell ítélnie bármiféle emberi jogsértési formát, amelyet a CIA, alkalma, CIA alkalmazott, és eh, tovább kell folytatni a vizsgálódásokat az EU tagállamokban hogy mely államok voltak cinkossai a CIA ezen gyakorlatának. Köszönöm. Thank you. Let's remember... Köszönöm szépen. Ne feledjük, hogy az USA hivatalosan a szövetségünk, szövetségesünk. Annak ellenére, hogy az utóbbi időben a jó indulata megkérdőjelezhető, és ugyanakkor az EU nem irányítja a nemzetbiztonság, illetve hírszerzési tevékenységét, de ez sokat segít a mi helyzetünkön, tehát hálásak vagyunk. A lehető leghumánusabb módon kell a vallatásokat elvégezni, de nem szabad, hogy a politikusok és politikai elvek alapján olyan szinten akadályozzuk a hírszerzés és vallatási munkát, hogy ne jussanak használható közt. Tehát soha nem lehet az ártatlan polgárok védelménél és biztonságánál fontosabb szempont. Sajnos a sarokba térdepeltetve nehéz kínvallatni a terroristákat. Tomasics képviselő parancsoljon. Köszönöm a szót. A kínzás és más embertelen bánásmód elfogadhatatlan a terrorizmus elleni harc módszereként. Szerintem itt egyértelmű üzenetet kell közvetítenünk, hogy elítélünk minden olyan hírszerző szolgálati tevékenységet, akár szövetségeseink, akár saját tagállamink részéről, amely kínzásnak minősül Biztos vagyok benne, hogy hatékony az információszerzés ilyen jellegű módszere, hogy elhárítsunk jövőbeli támadásokat, és azt is tudom, hogy egyre gyakrabbak ezek a e, lehetséges támadások, és láttuk a szörnyű képeket e, a helyszínekről, hogy állampolgártársaink valószínűleg úgy gondolják, hogy e, így kell reagálni. De emberi és keresztényi ö, elvek alapján szabad csak fellépünk, egyébként ugyanazt tesszük, mint arcosok. Végül köszönettel átadom a szót Jurová biztos asszonynak. Köszönöm a szót, elnök úr. Bár korábban elmondtam, hogy nemzeti kompetenciákról van szó, a bizottság nyomon követte a kérdést, és biztosítani kívánta, hogy a tagállamok saját kompetenciáik keretén belül járjanak el, hogy hasonló helyzet a jövőben ne álljon elő. Köszönöm szépen, biztos asszony, most a tanács nevében Köndez miniszter úr következik, parancsoljon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen ezt az érdekes eszmecserét. Először is azt gondolom, valamennyien egyetértettünk, nem volt kivétel etéren, hogy az emberi jogok, illetve a jogállamiság és a terror elleni harc egy olyan cél meghatározás, ami nem jelentheti azt, hogy az egyik ember joga sérülhet egy másik ember joga javára. Ez azért is fontos, mert a mai napig folytatjuk a terror elleni harcot, tehát az összes jelentés, illetve az összes beszerzett információ arról, hogy mi történt, nagyon lényeges. A nyilatkozatom első részében ismertettem a tanács nézeteit erről a kérdésről. Illetve arról is, hogy Obama elnök figyelmét felhívtuk arra, hogy a titkos fogvatartások, illetve a berepülések és átadások eh, problémáját meg kell előzni a jövőre nézve. És a tanács ellenében megfogalmazott állításokat nyugtázom, Infeld asszony részéről többek között, de azt gondolom, hogy ahogy ön említette, itt lehetséges, hogy szégyenletes dolgok történtek, fel kell derítenünk, hogy mik a tények, de soha nem történt olyan tanácsi állásfoglalás, amely arról döntött volna, hogy a CIA-val együtt kell működnünk a berepülések ügyében. Mindössze arról állapodtunk meg, hogy a terror ellen közösen harcolunk a szeptember 11-i terrortámadások nyomán. Tehát hogyha a berepülésekkel kapcsolatban ön rendelkezik információkkal, akkor kérem hozzá ezt a tudomásomra, mert ez értékes információ. Kicsit csalódottan is ültem itt a tanács nevében, hiszen én is fontosnak tartom, hogy minél többet megtudjunk arról, ami történt, és megállapítsuk ki a felelősség. Az elszámoltathatóság nagyon fontos, de az unió és az intézményeinek a hatásköreit nem tudjuk módosítani, még ha egyesek szeretnék is. Könnyű a tanács egészét hibáztatni, de igazságtalan és inkorrekt. Szerettem volna, hogyha a vita más következtetése jut, ne azon múljon az elszámoltathatóság, hogy éppen ki áll önök előtt. Egyértelművé kell tennünk, hogy ki a felelősség, kié a felelősség, és a tanács egésze kiáll az emberi jog sértések ellen, és nem fogjuk tűrni az emberi jogok megsértését. Küzdünk az emberi jogok érdekében, miközben azt is belátjuk, hogy a terror ellen harcolni kell, és felhívtuk a problémákra a figyelmét Obama elnöknek, és késői mm, órán tartjuk ezt a vitát, de azt hiszem, hogy nem az újja a mutogatás kell, hogy legyen a lényege, hanem a tények megállapítása és az elszámoltathatóság. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm szépen, és ezzel lesz.